Az olasz hatóságok tájékoztattak engem Damiano Cofoli megválasztásáról február 18-ának hatájával. Alessandra Moretti helyét foglalja el Cofoli úr. Cofoli úr megválasztását tudomásul veszük, az új kollégát sok szeretettel köszöntöm, és emlékeztetek arra, hogy a házszabály szabályai szerint most részt, már részt vehet teljes joggal a parlament és a parlament testületének ülésein. Teresa Rodriguez Rubio asszony tájékoztatott engem március 5-i hatállyal való visszalépéséről. A parlament ezt tudomásul veszi, és megállapítja a helyének megüresedését. Az egy Egyesült Baloldal eh, kérésére két eh, új